remélem, hogy ez a jelentés, amelyet remélhetőleg holnap elfogadunk, szilárd alapot képez majd annak érdekében, hogy védjük állampolgárainkat. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel vége a közös vitának. A szavazásra holnap kerül sor, a holnap délelőtti ülést követően. A következő napi rendi pontunk szóbeli kérdés, a bizottságnak európai pénzügyi stabilitási eszköz, európai pénzügyi stabilitási mechanizmus és jövőbeli fellépések. A Gazdaság és Monetáris Bizottság fogalmazta meg ezt a kérdést. Megkaptam a résztvevők listáját. Sharon Bowles kap szót 5 percben. Um, in so many matters... Köszönöm. Manapság nagyon sok dologra mondjuk, hogy az ördög a részletekben van, és gyakran ezt mentségként használjuk fel arra, hogy a piacokkal kapcsolatban bizonyos következtetéseket vonjunk le, és azt gondoljuk, illetve eltekintünk attól, hogy néha többet ártunk, mint amennyit használunk bizonyos lépésekkel. Ami a stressztestet, illeti, stressztesztet illeti, ott hihető feltételezésekre van szükség, ezeken kell alapulnia a stressztesznek. Mi vagyunk azok az ördögök, akik a részleteket keressük, például a görög megmentési csomaggal kapcsolatban is. Az európai stabilizációs mechanizmus a nagyon lassan született meg, és nem volt elég ezt követően a az európai pénzügyi stabilitási eszköz is megszületett. Jobb lett volna, ha mindez gyorsabban és olcsóbban születik meg. Sajnos vannak bizonyos dominó hatások az EU költségvetésre vonatkozóan, illetve az EU intézmények hitelfeltételére vonatkozóan, mint amilyen az Európai Befektetési Bank. Nagy kár lenne, hogyha megint csak egy bankmentési akció lenne a vége a dolognak, és a kis- és középvállalkozók hiteligényei kárára történne mindez. Nagyon fontos tehát a növekedés, eh, és ezt a KKV-k fogják biztosítani. Ami ezt a stabilizációs eszközt illeti, az EU szolidaritás érdekében azok az országok, amelyek nincsenek az eurozónában, de részt akarnak venni a stabilizációs mechanizmusban, tehessék ezt meg. E, a szabályokat megváltoztatják-e annak érdekében, hogy ez megtörténhessen? Ahogy a szakbizottságban tegnap mondtuk, szeretnénk tudni többet erről a e, számvitelben nem szereplő tételről, a mérlegben nem szereplő tételről. Van még egy sor más kérdés. Hogyan lesz majd a koordinálás az IMF és a stabilizációs mechanizmus között? Egy az egyben történik a koordinálás, vagy máshogy? Illetve mindez hogyan befolyásolja a klamatlábakat? Valóban, valóban így kell -e eljárnunk. Az IMF-nek be kell -e szállnia, eh, hogy kiegészítsen egy EU mentőcsomagot, vagy fordítva. Először az európai költségvetési mechanizmust, vagy a különleges eszközt fel kell felhasználni. Most pedig az eurókötvényekről beszélnék. Van egy alapvető kérdés, hogyha van egy általános eh, eurókötvény közös eh, kamatlábbal, az akkor azt jelenti, hogy az egyik fegyelmező eszköz elveszik. A piaci erők most nem népszerűek, sőt, valójában a piaci erők elaludtak akkor, amikor Görögország bajba került, de további problémák vannak a zero risk rátával is. Különben a bankok átmentek volna kockázatosabb kötvények irányába, és ez alásta volna a tagállamokat. A stresszteszt pedig kevésbé stresszes lenne. Nyilvánvalóan a gazdasági kormányzatiságot hosszú távon kell kialakítani, nem pedig egy politikailag meghatározott túlzott deficit eljárás keretében, amely a zero risket eltávolítja. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mégis hasznos eszközzé alapít, alakítható át a tőkekövetelmény irányelv egy problémája. A bizottság már jelezte, hogy az gazdasági kormányzatisági jogszabályokba bevonja a bizottságot, és a szakbizottság eh, örömmel mond erre az invitálásra igent. Nun erhält die Kommission das Wort. Köszönöm szépen Sharon Bolznak, most pedig biztos úrnak adok szót, bármilyen biztos úr. Euh, Köszönöm szépen, én Olli Ren kollégám nevében válaszolok, bizonyára ön is tudja, valószínűleg több időt szánt volna a városra, Sharon Ball az angyalokra utalt. Nem tudom, hogy a pénzügyi szolgálat körében sok ilyen van-e. Azt azért elmondanám neki, hogy ahogy említette, a részletekben rejlik mindig a ördög, úgyhogy megpróbálok pontosan válaszolni. Milyen összegről van szó, amikor az európai mechan- stabilizációs mechanizmusról beszélünk, és mi a ö, saját ö, tőke plafonja? 60 milliárdot említett euróban az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmushoz. A 2.2-es cikkben a 407 per 2010-es EU rendeletben került meghatározásra. Úgyhogy a tagoknak és a tagállamoknak 1,23%-át a GDP-nek kell befizetni, tehát összességében a több éves befizetés az előgaranciája ennek, aminek nem szabad 1,23%-on túllépni az adott költségvetési évben. Rensz úr ezt válaszolta önnek. Második kérdés. A bizottság hatástanulmányt készítette a két eszköz vonatkozásában. A rendelet értelmében az európai stabilizációs mechanizmusról hat hónapon belül kell a bizottságnak, eh, ahogy megszületik ez a mechanizmus, és aztán minden a fél évben egy eh, jelentést készítenie. Ez aztán a Gazdaság és Pénzügyi Bizottsághoz kerül, és a tanács értékeli a dokumentum hatását, hiszen ez kormányközi struktúra, amely nem az Európai Uniós szöveg kötelezettségeinek felel meg. Harmadik kérdés. Pénzügyi kapacitása a, az Európai Központi Banknak. Közvetlen hatása nem lesz a hitelfelvételre, ennek a mechanizmusnak. A központi bank csak kezeli a logisztikát, egyébként a back office a felelős, nem ad kölcsön, és nem vesz fel az európai stabilizációs mechanizmus nevében. Negyedik kérdés. Milyen hatással lesz ennek, és milyen jogi alapon? A foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Van Rompoy úr elnökletével, egy munkacsoporttal, de még egyelőre nem igazán született döntés. Mi az Európai Parlament szerepe? Ön vetette fel ezt a kérdést. Tájékoztatni kell a parlamentet minden fejleményről, ami az új mechanizmust illeti. A parlament jogi részvétele a jogalaptól függ a szerződés értelmében. Hatos kérdés. A nemzetközi pénzügyi alappal milyen koordinációra van szükség? Közös megállapodás születik a nemzetközi Faluta alappal, abban az esetben, ha közös csomag születik eh, a pénzügyi és stabilizációs mechanizmus vonatkozásában. Eh, hetedik kérdés. Pontosan említette azt is, egy adott ország esetében hogyan lehet segíteni, ha az nem eurozóna tagja. Lehetséges ez? A létező rendeletre utalva tavaly 25 milliárd euróval növeltük 50 milliárd euróig, amiből 15 milliárdot már Magyarország kapott, Lettország és Románia. A rendelet értelmében megfogalmazott feltételek vonatkozásában a kifizetési mérlegnek kedvezőbb feltételek mellett kell érvényesülnie. Nyolcadik kérdés. A 122-es cikk a szerződésben a jogi alap, a stabilizációs pénzügyi alap számára, mert a bizottság és a tanács sürgősségi körülmények között kellett, hogy intézkedjen, mert voltak olyan tagállamok, amelyek rendkívüli nehézségekkel kellett szembenézniük, olyan okoknál fogva, amelyeket nem tudtak befolyásolni. A tanács és a bizottság szélsőséges helyzetnek nyilvánította ezt, a pénzügyi piaci helyzetet, és nagyon gyorsan kellett, hogy fellépjen, hogy megvédje az eurót. Nehéz volt ezt egy hosszú eljárással összeegyeztetni, amibe az Európai Parlamentet, nemzeti parlamenteket be kellett volna vonni. Az Európai Parlament 2009. áprilisában elfogadott állásfoglalásában felszólította a bizottságot a gyors intézkedésre. Próbáltam a lehető legpontosabban válaszolni Sharon Bow kérdéseire, azokra a pontos kérdésekre, amelyeket feltett. Köszönöm. Köszönöm biztos úr. Most pedig a frakciók szónokai következnek. Elsőként Ottmar Karasz úr következik az Európai Néppárt frakciója nevében. Másfél perc. Elnök asszony, biztos úr, először is sajnos nem tudok a parlamenti jogok figyelmen kívül hagyására kitérni, viszont a téma a stabilizációs mechanizmus véleményünk szerint felváltja, nem váltja fel az európai valuta alap kialakítását. Szükség van egy európai banki járulékra, amely először egy európai rétingügynökség létrehozására szolgálna, másodszor pedig egy európai valuta alapra. A pénzügyi stabilizációs mechanizmus rámutat arra, hogy mennyire szükségesek a piaci reformok, és rámutat arra is, hogy hiányzik a válságkezelő mechanizmus. Rámutat arra is, hogy egy erősebb Európára van szükség, nem csak a pénzügyi területen, hanem a szociális területen is. A legjobb stabilizációs mechanizmus a véleményem szerint a Maastrichti kritériumok betartása lenne, a stabilitási és növekedési paktum betartása, a belső piac vég lehetőségeinek kihasználása és egy offenzív versenypolitika, amely egy offenzív kutatásfejlesztésre kezik, hogy növekedésre és foglalkoztatásra építessünk, és akkor nem kell mindig az adófizető zsebében turkálni. Köszönöm szépen a Szocialisták és Demokraták Szövetsége nevében Prodimáta asszony. Igen, köszönöm a szót. Nagyon fontos a stabilizációs mechanizmus az egységes fizetőeszköz stabilitásának az érdekében, és az eurozóna stabilitása szempontjából is. Tehát nagyon hasznos volt ez a döntés, és üdvözlendő létrejött a pénzügyi stabilitást biztosító európai keret ennek köszönhetően, és az egység, a szolidaritás üzenetét sikerült a nemzetközi pénzpiacok felé is továbbítanunk. Az Európai Központi Bank ugyanennek a szolidaritásnak adott a hangot, annak, hogy teljesíteni tudjuk a kötelezettségeinket, és az eurozóna miniszterei is egységes állásponton vannak. Ez egy átmeneti mechanizmust biztosít. A jelenlegi válságot átvészelve nem szabad a következő válságba belecsúsznunk. El kell kerülnünk az eurózóna gyengeségeinek a felszámolásával ezt a veszélyt. Tehát ma arról van szó, hogy a stabilizáció állandó hátterét kellene létrehoznunk, amely egyben megelőző szerepet is betölt. A bizottság feladata, hogy erről gondoskodjon, és jó irányba indult el, de nem szabad elfelejtkezni a kitűzött céljainkról, vagyis hogy az európai gazdaság stabil alapjait kell kialakítani, kiépíteni, és ez a pénzügyi rendszer, illetve a társadalmi kohézió működőképességét is illeti. Elsősorban nem szankciókkal, hanem ösztönzőkkel kell ezt biztosítani hogy az összes tagállam egyenlő bánásmódban létesít, részesüljön. Köszönöm. Beres asszony két perccel kapszolt. Monsieur le commissaire. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, a szolidaritásunkról szeretnénk itt tanúbizonyságot tenni, bár sajnálatos módon több hónap telt el Farampöly elnök február 11-i felhívása óta, hogy ezek az intézkedések végre megfogalmazódjanak. Az európai szolidaritási e, eszköz úgy gondolom, hogy arra hívja fel a figyelmünket, hogy ha már ilyen helyzetbe kerültünk, akkor nyilvánvalóan az eurozóna irányításában is voltak hiányosságok. Ott már Keresz arról beszélt, hogy a stabilitási paktum nem működött kellőképpen. Én azt mondanám, hogy nem elégséges pusztán a paktumnak az alkalmazása, hanem nyilván a gazdasági sokféleséget alul értékelték, alábecsülték mindenek a veszélyét, és a tagállamok különbségei vezettek ehhez a helyzethez. Ahogy emlékeznek rá, ez a megoldás egy hirtelen összeütött, sietős megoldás volt. 2008. októbere óta a fizetési mérleg nagyon megromlott, és a 122-es cikk alapján intézkedni kell, és persze a sietség az nem mindig vezet a legjobb megoldásokra. A mechanizmus állandósítása, még ha nem is a legjobb megoldás, de mégiscsak egy offenzív jellegű lépés. Az eurozónának nem egyszerűen csak jó irányításra van szüksége, hogy elkerüljük a hasonló helyzeteket, hanem egy állandósult mechanizmus is hozzájárul ehhez. A tagállamok mindenkor teljesíteni kell, hogy tudják a kötelezettségeiket, és a különleges célú eszköz, a Special Purpose Vehicle ugyancsak a piaci stabilitás szolgálatát eh, látja el, az elnök félbeszakítja. Most pedig eh, Áttérünk a KHDI eljárásra. Két perce volt, két és fél percet beszélt. Ah, okay. Ja, das ist eine gute... Das... Igen, ez egy nagyon jó eljárás. Így hiszen így betartjuk a felszólalási időt, és nem veszük el mástól a felszólalás lehetőségét. Most akkor áttérünk a Catch the Eye, a spontán felszólalások sorára, és itt Beszeszko asszony kap elsőként szót. În data de 9 mai, miniștrii de finanțe din statele membre au decis crearea... Köszönöm szépen. A tagállamok pénzügyminiszterei úgy döntöttek, hogy egy európai pénzügyi stabilitási csomagot alkotnak meg, amely a válságkezelési csomag részeként kerül majd bevezetésre, és biztosítja a tagállamok pénzügyi stabilitását. Ezt a mechanizmust hatékonyan kell érvényre juttatni, mert így tudjuk elősegíteni, hogy a tagállamok stabil helyzetben maradhassanak pénzügyi értelemben. Konszolidációra szorulnak a tagállamok az Európai Unió megfelelő módon reagált a válságra, nem volt kellőképpen felkészülve viszont erre a válságra. Bárnyi biztos úr ideiglenes jelleggel három évre bevezette ezt a mechanizmust, és most tekintve, hogy az uniónak a válság kezelésére gyorsan kellett egy eszköz, de most már tartós megoldást keresünk, állandósítani kell. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A következő felszólaló Obermeier úr egy percre kap szót. Öné a szó. Ez a Koch Merinig. Köszönöm. Az Európai Unió tagállamai ne csak közvetlen segélyeket adjanak, hanem kötelezettséget is vállaljanak. Arról van szó, hogy az eurozónában az államok között óriási monetáris különbségek vannak, de a legtöbb országban eh, nem jó a helyzet. Hogyha felelősséget, kezességet vállalunk, akkor elég gyakran a kezes is adós lesz. A különféle hitel minősítőknek igazából a lehető legjobb osztályzatot kellene kapniuk, hogy működjenek, és hogy angol-amerikai módszerekkel dolgozzanak. Tehát nem az a lényeg, hogy létrehozzunk különféle csomagokat, és utána pedig a hitelminősítők döntsenek, hanem az, hogy olyan mechanizmus alakuljon ki, amely megelőzhet veszélyeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rübich úr egy percre. Köszönöm. Elnök asszony, számomra a stabilitás és a gazdasági növekedés fontos. A 2011-es költségvetés éppen tárgyalás alatt van. Ismer olyan költségvetési sorokat, amelynek következménye az erősebb foglalkoztatás lesz? a KKV-k támogatása lesz? Hogyan alakulnak ki jobb vállalkozók, vállalkozások. Szerintem a stabilizációnak ez a legfontosabb üzenete, hiszen hogyha működik a gazdaság, akkor igazságosabbak lehetünk, mert többet oszthatunk el. Főleg a CIP, az innovációs program olyan, amely jövőorientált. Ezen program kurtítása szerintem kontraproduktív ügyelnünk kellene a vizsgálatainkban eh, arra, hogy mely költségvetési sorok teremtenek munkahelyeket, melyek semlegesek és melyek nem teremtenek. Köszönöm szépen. Most ismét Beresz asszony kap szót egy percre. La, la Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az egyik kérdés, ami felmerül, hogy milyen feltételekkel lehet a pénzpiacokon hitelt felvenni, és a versenyfeltételek a mechanizmus keretében mennyire biztosíthatók, és milyen hatással járnak. A biztos úrhoz egy egyszerű kérdést szeretnék intézni. A munkacsoport keretében, amelyet von Rompuy úr indított el, és megkezdte a munkáját, Rén biztos úr javaslatára azt vizsgálják, hogy az államadóságok egy része hogyan kezelhető ezzel a mechanizmussal. És úgy gondolom, hogy ez egy kicsit túlmutat a munkacsoportnak a megbizatásán, és hogyan látja az államadóságok átcsoportosításánk a lehetőséget. Köszönöm szépen. Most ismét a bizottságnak adom át a szót a Barnier biztosnak. Euh, Nos, szeretnék kitérni akkor a fontos kérdésekre. Az euró kötvények utolsóképpen Berez asszony is erre kérdezett rá, és eh, Rén eh, biztos úr javaslata is eh, megtárgyalás alatt áll, és a következő napok során írásbeli válasz is születik erre a kérdésre. Tulajdonképpen ez egy felkészülő intézkedés az előre látható, várható eseményekre, amelyek még nem következtek be. Barozó bizottsági elnök úr Oli Rénnel egyetértve ugyancsak kifejtette, hogy áttekinthetőségre, átláthatóságra van szükség. Karasz úr fontos kérdésre hívta fel a figyelmünket, ami az előző vitára utal vissza. A megelőzés, előzetes intézkedések, vagyis hogy a bankok fizessék a válságnak a felárát, és ne az adófizetők. Úgy gondolom, hogy ez valóban egy vitát érdemlő kérdéskör, és 2011-re úgy készülünk fel új szabályokkal, hogy sikerüljön erre is megoldást találni, hogy a szennyező fizet elv alkalmazásához hasonlóan itt is megtaláljuk erre a megfelelő eljárást de ez csak egy eszköz, Karasz úr. Vagyis a bankokra kivetett különadó azt a célt szolgálja, hogy kezeljük a jövőbeni kockázatokat, és hogy a válságot elkerülve a katasztrófáktól is megmeneküljünk. Ez egy sor további kérdést vezet, illetve vett fel, ide értve többek között az államadóság kezelését is. A pénzpiac egyes esetekben túl koncentrált, és diversifikálásra van szükség. Ezért lenne jó, hogyha egy európai hitelminősítő ügynökség eh, létrejöhetne. És 2010-11 eh, tájékán sikerül majd talán erre is megoldást találnunk. Berez asszony ismét arra hívta fel a figyelmünket, hogy a stabilitási paktumnak az alkalmazása még további kiegészítést igényel. Nyilvánvalóan sürgősségi intézkedésekre volt szükség a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében. Basescu asszonynak pedig szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy valóban most tartósá válik ez a megoldás, és az Európai Tanács elnöke által vezetett munkacsoport dolgozik ezen a kérdésen. Ki fogja alakítani a javaslatát, amely egy állandósult válságkezelő mechanizmust vezet be. Szeretném azzal zárni, hogy Polimata asszony Görögországgal kapcsolatos felvetésére reagálok. Nagyon fontos vállalásokról van szó, és itt tekintetbe kell venni a görög kormány szándékát, hogy a maga feladatait is teljesítse, felvállalja a saját feladatait. Hiszen itt a válság nem csak Görögországot érinti, hanem más országokra is átterjedhet, és ilyen tekintetben az egész eurozónát veszélybe sodorhatja. Tehát ez is hangsúlyozza azt, hogy Európa egészének elkötelezettséget kell mutatni annak érdekében, hogy az euró övezet egészét stabilá tegyük. Az Ökofin tanács május 9-én megalkotta az erre vonatkozó eszközöket, és Európa gyorsan, hatékonyan reagált a nagy gazdasági kihívásokra. Viszont a koordinációt a költségvetés és a gazdaság élénkítés szintjén még javítani kell. Meg kell haladni az eddigi határainkat. Rübig úrnak azt szeretném elmondani, hogy egyetértek önnel, le kell vonni a tanulságokat az eddigiekből, szabályozásra és felügyeletre van szükség, és az eurót megrázó rengések tanulságai alapján koordinációs rendszert kell kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy hatékonyan reagáljunk, amennyiben a stabilitás veszélybe kerül. És a költségvetés felügyeletét az Európai Bizottság igyekszik is megteremteni, és természetesen az állampolgárok felé, akik elvárják tőlünk, hogy a gazdaság élénkítése, a munkahely teremtés mellett stabilitásról és jólétről is gondolkodjunk, gondoskodjunk, hatékony válaszokra vagyunk képesek ezen a területen. Az 2020-as európai stratégia valóban ezeket a célokat szolgálja, és a megbizatásom másik fontos területéről van szó. Október elejétől az egységes piaci eh, okmány megalkotásával igyekszünk majd az európai belső piacot megerősíteni, hogy ez az állampolgárok számára is láthatóvá váljon, hogy a kisvállalkozások sokasága élvezhesse ennek az előnyét, és szeretnénk, hogyha ez a belső piac hatékonyabban működhetne, és a fogyasztók előnyére. Így tudjuk megteremteni a kívánt növekedési célokat reagálva a, a állampolgárok elvárásaira. Köszönöm. Köszönjük. Most a vita végén egy állásfoglalási indítványt nyújtottak be a frakciók, amelynek a számát látják az anyagban. Ezzel